a meggyilkolt katonák hozzátartozóival, akik életüket a közösségek közötti békért áldozták föl. Észak-Írországban 12 év óta ez volt az első gyilkosság, amelyet fegyveres testületekkel szemben követtek el, és ezzel ismét veszélyeztetik egyes erők a már nagy nehezen megteremtett békét. Magam is láttam annak a tanúságát, hogy milyen sokat ér az a béke folyamat, amelyet a két <clears throat> egymás mellett élő közösség végre elkezdett egymással, és amelyet azért hozott létre, hogy a múlt kísértetét végre meghaladják. Azok a gyilkosok, akik elkövették ezt a merényletet, a demokrácia ellen követték el a merényletet, Észak-Írország békéjével szemben léptek föl, és Szerencsére tettüket a lakosság többsége mindkét oldalon elítéli. Együttérzünk az áldozatokkal, együttérzünk a biztonsági szolgálatokkal, és azt kívánjuk, hogy a gyilkosokat minél előbb bíróság elé állítsák. Az Európai Parlament már sokszor leszögezte, hogy elítéljük az erőszak minden formáját, minden körülmények között. Ez a gyilkosság nem illeszkedik abba a nagyon nehezen nagyon sok munkával összeállt békefolyamatba, amelynek a létrehozásában az Európai Parlamentnek is nagy szerepe volt, eszmeileg, erkölcsileg és gyakorlatilag is. Az északír lakosság más békét, más jövőt ö, szán magának, az egész közösség és minden egyes polgár érdeke ellentétes azzal, mint amit ezek a merénylők akarnak ezért teljes szolidaritásunkról biztosítjuk őket. Kérem Önöket, hogy néhány pillanatra álljunk föl, és csendben emlékezzünk meg az áldozatokról. Vielen Dank. Köszönöm szépen. James Nicholson kíván szólni, parancsoljon. Uh, thank you very... Köszönöm szépen, elnök úr. Észak-Írországban pénteken éjjel azt hiszem mindannyian megdöbbentünk. Két fiatal ö, katonát ö, hidegvérjen megöltek. Elnök úr, ez rémálom Írországban. Elnök úr, reméltem, hogy az alatt a húsz év alatt, amióta képviselő vagyok, még egyszer nem kell majd így felállnom, hogy családokkal érezzek együtt, akik Észak-Írországban családtagjaikat veszítették el. Rendkívüli módon elszomorít, hogy ezt ma meg kellett tennem. Ez a két fiatal megtette mindazt, amit sokan megtennének. A helyi pizza, pizza boltból pizzát rendeltek. És Afganisztába akartak repülni, de nem értek oda. Ma csak gondolni tudunk rájuk, akik fiatal korukban ö, elveszítették életüket. Elnök úr, csak együtt tudunk érezni a családokkal, de ugyanakkor szükségük van ezeknek a családoknak a támogatásunkra. Elnök úr, lehet, hogy lesznek, akik nem értenek egyet azzal, amit most mondani fogok, de el kell mondanom mégis, nem győzhetnek, mert demokratikus folyamatról van szó Észak-Írországban. Elnök úr, a népem másképpen él már Észak-Írországban, és megtapasztalták ezt a jobb életet, és el akarom mondani azt, hogy a továbbiakban is ez így lesz és én is szeretnék csatlakozni önhöz, hogy együtt érzünk az érintett családokkal. Köszönöm szépen. Thank you. Elnök, köszönöm szépen, James Nicholson. Zwei Wort. Még ketten jelentkeztek az Észak-Írországi eseményekkel kapcsolatban szóra. Lion Albert kapja meg először. Peace. President. Uh, én is minden feltétel nélkül, feltétel nélkül el, el, ö, ítélem ezt a szombatesti gyilkosságot. Real IRA magáért, magára vállalta a felelősséget ezért a, ezért a támadásért. Már 12 éve jelen vannak. És nagyon fontos az, hogy bíróság elé vigyék azokat, akik ezeket a terrorista cselekedeteket elkövetik az északír nép nem támogatja a, ezeket a terroristákat. A 98-as béke megállapodás mutatja az utat a béke folyamatnak. Jól, működnek ezek a megállap, jól működik ezek a megállapodás, az emberi jogokat, a, a békét és a megbékélést helyezik előtérbe. Nem engedhetjük meg, hogy ezek a személyek a nehezen kivívott békét megmérgezzék. Köszönöm. Very much. Lion Aylward. Köszönjük Ryan Aylwardnak. Jim Alistair kap még szót. Thank you, Mr. President. And... Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az együttérző szavakat a brit katonák nevében, azok nevében, akik életüket vesztették szombat éjjel. Nagyon nagyra értékeljük mindezt Észak-Írországban, nevezetesen azt, hogy így gondolnak azokra, akik ilyen körülmények között haltak meg. El szeretném mondani, hogy azok, akiket meggyilkoltak, politikai előrelépést kerestek, de az erőszak követte ezt. Sajnos így ez nem sikerült. Sajnálatos módon úgy tűnik, hogy az észak-ír környezetben még mindig érdemes erőszakosnak lenni. Egészen annyira, hogy három elítélt ira ö, miniszter van a kormányban. McGuinness, aki Peter Robinsonnal együtt azt mondta, hogy legalább 12 katonát személyesen öltek meg. Egyáltalán nem jobb a Deákné Vásznánál, azoknál, akik a haldokló katonákba további golyókat lőttek. Robertson úr úgy illette, mint a gyilkost, a mészárost. Ez történik, elnök úr, amikor a terroristákkal van dolgunk. Úgy gondolom, hogy azok a terroristák, akik az utcára kerültek akkor, nem tanultak a múltból. Egészen addig nem fognak, amíg ezeket az eseményeket nem rendezzük. Kedves kollégák, Sajnos nem hallgathatunk meg most minden ír képviselőt. Mindannyiuk nevében igyekeztem szólni, és kérem értsenek egyet azzal, hogy itt most lezárjuk ezt a témát. Rövid nyilatkozatot szeretnék tenni a tegnapi nőnappal kapcsolatban. A nőnap kapcsán sok szeretettel köszöntöm valamennyi női képviselőtársunkat, és meg szeretném köszönni nekik külön is eh, lelkesedésüket, munkájukat, és leszeretném szögezni, hogy eh, ők is, de a férfi kollégák is mindent megtesznek itt az Európai Parlamentben azért, hogy a nők jogai világszerte jelentős